Jó reggelt kívánok, kedves barátaim! Kezdjük el a munkát! Eh, Jó reggelt kívánok! Kezdjük meg a munkánkat. november 19-én képzést tartanak a társadalmi nem különböző aspektusairól. Egy workshopot korábban tartottunk már, ami nagyon sok kollégát érdekelt, sokan eljöttek. Decía que el 19 de noviembre habrá egy kicsit túl nagy volt a zaj, úgyhogy ezért álltam meg. Tehát november 19-én egy második képzést tartunk a társadalmi nem kérdéséről. Nagyon érdekes téma ez, és a frakciók kezdeményezése volt, hogy ilyen képzésre sor kerüljön. Nyilván azért is, mert új parlamenti képviselők is vannak közöttünk. Ezt szeretném bejelenteni, hogy lesz ez a képzés. Jöjjenek el, vegyenek részt sokan, úgy gondolom, hogy fontos alkalom. Ez november 19-e tehát. Következő pont, elnök közleményei a koordinátorok döntéseire vonatkozóan. Kiosztottuk a jelentéseket a frakciók között, a frakciókoordinátorok majd tájékoztatnak mindenkit, minden kollégát a frakciókban. Úgyhogy én csak ennyit mondanék róla. Vele is a eh, munkánkba. Következő napi rendi pont az EU és a globális fejlesztési keret 2015 után Malin Björk a vélemény előadója, és meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen a szót. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, akik kiváló módosítókat nyújtottak be ehhez a véleményhez. 85 módosítási javaslat érkezett, úgy gondolom, hogy ez jól jelzi, hogy a kollégák igencsak érdeklődnek a téma iránt fontos, hogy az esélyegyelőségi perspektívák javuljanak, erősítsük a nők helyzetét a nemzetközi fejlesztési környezetben. Úgyhogy köszönöm szépen az összes javaslatot, amelyek úgy gondolom, hogy tovább javítják ennek a véleménynek a színvonalát, erősítik a mondandóját. a javaslatok egy csomó különböző területre vonatkoznak. Többen felvetették a nők és lányok elleni erőszak témáját, a kompromisszumokba ezt beleépíteném. Um, gyakorlatilag az összes módosító javaslatot tudom támogatni. A testről való rendelkezési joga, a nemi ö, jogok, szexuális jogok terén nyilván lesznek olyan módosító javaslatok, amelyeknél szerintem nem el kell szavaznunk. A szegénységről és a szegénység felszámolásáról is szó van, meg hogy hogyan hat ez a nőkre, és hogyan lehet javítani a nők szerepét a gazdaságban. Nagyon fontos módosítási javaslat született a lányokra, a lányok jogaira vonatkozóan, ezt a szakpolitikai területet ki kell terjeszteni, úgyhogy a lányjogokkal is foglalkoznunk kell, oktatás, sor nagyon fontos módosítási javaslat érkezett összességében, a kompromisszumos javaslatainkból fogják látni, illetve a szavazólistából, amit javaslok, hogy egyértelmű, erőteljes üzenetet küldünk úgy gondolom, hogy a módosítóik beépítésével jó vélemény készül az illetékes szakbizottság a DEVE részére. Úgy gondolom, hogy szükség is van rá. Sokan felismerték, hogy jobb esélynyerőségi perspektívákra van szükség, javítani kell a nők jogait ezeken a különböző területeken. A DEVE szakbizottságban azt hallottam, hogy mint egy 500 módosítójuk van összesen, ha jól értettem, akkor csütörtökön. Bocsánat, kedden szavaznak róluk. Nagyon fontos, hogy a mi véleményünk időben beérkezzen, és, a, és szavazzanak is róla, illetve beépítésre kerüljön a szavazó listájukba a jövő héten, amikor szavaznak róla. Tehát a titkárságot kérem, hogy gondoskodjon róla, hogy a DEVE titkárság be tudja építeni a fontos módosítóinkat a szavazó listájukba. Azzal zárnám, hogy köszönet mindenkinek az együttműködésért, és szívesen meghallgatom az észrevételeiket, várom a szavazást. Köszönöm. Muchas gracias, Madame Borg. Eh, ahora se abre un turno de... Köszönöm szépen, Björk asszony. Akkor most eszmecserét tartunk ebből a, erről a témáról. Először az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót. Az LPP e nevében dolgozó árnyék jelentéstevő nincs jelen. Valaki szeretné átvenni a helyét? Marin, tessék. Très rapidement, Madame la Présidente. Nagyon gyorsan, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék Malin Björknek az elvégzett munkájáért, egyrészt az eredeti véleményért, másrészt pedig a módosítókon elvégzett munkájáért, amelynek nagy részével a szocialisták támogatják. Tudtuk a, tudjuk támogatni a 10 kompromisszumos módosítót is, amelyet javasolt, amely valóban kiegészíti a véleményben elvégzett munkát. Tudjuk, hogy a nőknek milyen fontos szerepe van a fejlődés szempontjából, legyen az gazdasági, oktatási, egészségügyi egészségügyben végzett munkájuk. Ez rendkívül fontos, és ennek ellenére megkülönböztetik őket minden területen. A milleniumi fejlesztési céloknak nagyon fontos hatásuk van, de sajnos ezen célokat nem sikerült elérni, és éppen ezért nagyon fontos a nők, lányok, egészségügy, oktatásügy, hozzáférés a szexuális egészségügyhez. Ezen dimenziókat nagyon fontos kiemelni itt és az egész világon mindenhol. Köszönjük ezt a munkát, és természetesen támogatom azt a védőbeszédet, amelynek az volt a célja, hogy ezt a véleményt a szavazólistára is be lehessen venni a devénél. Köszönöm. Muchas gracias por el grupo ECR. Tiene la... Köszönöm szépen. Jézevszka asszony az egyszer nevében kommentelheti a véleményt. Köszönöm szépen. Sajnos nem értek egyet az előttem szólóval. Az általam benyújtott módosító indítványokat nem dolgozták be a kompromisszumos módosítókba. Úgyhogy úgy tűnik, hogy az egyetlen helyes módosítók azok, amelyeket önök adtak be. Sajnos, sajnálattal konstatálom, hogy a mi módosítóinkat nem vették figyelembe, pedig azok is nagyon fontosak. Legalábbis a nők társadalmi szerepvállalását illetően támogatjuk a családi értékeket, és támogatjuk azt, hogy a nők gyermekvállalásához meglegyenek a megfelelő feltételek. Nem tudom, hogy a milleniumi fejlesztési célok kidolgozása során ezek az aspektusok miért tűntek el. Európa demogra- demográfiai, demok- demokratikus hiányjal küzd, ugyanis nem figyelünk oda, és nem kívánjuk megerősíteni a nők nek, mint anyáknak a szerepvállalását. Természetesen küzdenünk kell az erőszak ellen, támogatnunk kell a nők oktatáshoz való jogát, de azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a nők szeretnének anyák lenni. Ezért beszélnünk kell arról is, hogy hogy tudunk megfelelő körülményeket teremteni azoknak a nőknek, akik anya, anyaságot szeretnének vállalni, hogy a szülői szerep, az anyai szerep számára hogy tudunk megfelelő körülményeket teremteni. Az általam be, erre vonatkozólag benyújtott módosítókat nem dolgozták be a módosítókba, a kompromisszumos módosító indítványokba. Akkor pedig nem lehet szó kompromisszumról. Hogyha van olyan módosító indítvány, benyújtó, akinek a véleményét nem vették figyelembe. Én nem értek egyet ezekkel a kompromisszumos módosító indítványokkal, nem értek egyet azzal, hogy az abortuszt támogatjuk, támogassuk. Az, a, az abortusz nem alapvető jog, és nem is kellene az egészségügyi ellátás részének tekinteni, illetve a családtervezés modern módszerének tekinteni az abortusz minden formája veszélyezteti a nők egészségét és életét, ezért az egészségügyi ellátás nem erre kellene, hogy fókuszáljon, hanem arra, hogy a nők és a lányok egészségét és életét védje. Ezért annyira fontos, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés mindenkinek rendelkezésére álljon, és hogy ez a védelemre koncentráljon a nők és a lányok életének védelmére. Néhány kompromisszumos módosított tudok támogatni, mert ezek a nők elleni erőszak felszámolásáról szólnak, illetve az oktatáshoz való hozzáférés elősegítéséhez, az egyenlőtlenség felszámolásához. De néhány kompromisszumos módosított nem támogatok, mert ezek támogatják a az abortuszt. Köszönöm, Vinyeszka asszony. Az eljárást illetően, tehát nem a tartalom, hanem az eljárási szempontból nézve a dolgot, a kompromisszumos módosítók kialakítása során azt szeretnénk elérni, hogy a, következő, a különböző módosítók módosítókat összefoglaljuk. Azt nem tudjuk elérni, hogy olyan kompromisszumos módosítókat készítsünk, amelyek mindenkit kielégítenek, illetve ellentétes pozíciókat is magukba foglalnak. A kompromisszumnak az a lényege, hogy a frakciók közötti viták lényegét összefoglaljuk, És hogyha a kompromisszumos módosítókat valaki nem támogatja, akkor nem szavazza meg. Tehát, hogyha ő nem ért egyet a kompromisszumos módosítókkal, akkor majd azt a szakbizottsági szavazás során kifejezésre juttathatja. Valaki szeretne még szót kérni? Mit tesz a Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az előadónőnek az elvégzett munkájáért és a kompromisszumért tett fáradozásaiért az eredménnyel meg vagyunk elégedve. Szeretnénk, hogyha a gender perspektívákat megerősítenénk, a nőket érintő erőszak ellen fellépnénk, és más fontos aspektusokat, például azt, hogy a nők munkahelyével kapcsolatban a környezetvédelmi kérdéseket hogyan lehet figyelembe venni, és természetesen lenne még egy módosítónk, amit fontosnak tartunk, a reproduktív és szexuális jogok kapcsolatban ez egy et illető jog, és természetesen a szövegben szeretnénk ezt látni. Creo que la Comisión Europea... Szerintem az Európai bizottságnak is itt van a képviselés előtt Bull asszony, ugye? Mivel itt vannak, átadnám a szót nekik. Nagyon röviden, csak annyit szeretnék mondani, hogy üdvözöljük, erőteljesen üdvözöljük a szakbizottság kötelezettségvállalását. Úgy gondoljuk, hogy a 2015 utáni napirend nagyon fontos lehetőséget nyújt arra, hogy a nőjogok előmozdítását egy egyetemleges szinten végezzük, és nagyon üdvözöljük, hogy önök ebben kötelezettséget vállaltak. Az Európai Bizottság és az EU tagállamai is teljes mértékben mértékben támogatják, hogy a 2015 utáni napi renden prioritás legyen ez a téma. A tanácsi konklúziókban is szerepel ez, és ezt továbbra is támogatni fogja a bizottság teljes erejével. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A szavazás erről a jelentésről ma délután 11 órakor következik majd. Most pedig térjünk át az isztambuli egyezmény hatályba lépésére és az alkalmazás jelenlegi állására. E témában Amber de Biolé van itt az Európa Tanácstól egy eszmecsere erejéig, akit üdvözlünk. Aquí damos eh, la palabra agradeciendo de antemano su, su presencia. En... Tehát előre köszönjük, hogy eljött, és át is adjuk a szót de Biolé úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy meghívtak az Európa Tanács részéről. Én ismertethetem a nők elleni erőszak, illetve a családon belüli erőszak témájában végzett munkánkat. Itt dolgozom a brüsszeli irodánál, az Európa Tanács részéről. A korábbi ciklusban volt kapcsolatom a Nőjogi Szakbizottsággal. Nagy örömre szolgál, hogy most megújíthatjuk a kapcsolatot kapcsolatokat az önrévén elnök asszony, illetve az új tagokkal is megismerkedhettek, angolul fogok beszélni. Szóval ma Az Európa Tanácsra fogok összpontosítani szakpolitikánkra, szerződéseinkre, adatgyűjtésre és monitorozásra. Nyilván tapasztalták, hogy a legfontosabb mérföldkő, mérföldkő tav, augusztusban az isztambuli egyezmény hatályban lépése volt a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak témájában. Ez az egyezmény még nagyon friss, de már is két fontos elismerést kapott. A spanyol családon belül és nem erőszak központja, illetve most októberben az ENSZ női szervezete, az IPU és a jövő szakpolitikáinak intézménye is elismerésben részesítette az egyezményt ezt az egyezményt széles körben elismerik, mint a leghaladóbb egyezményt az erőszak és a családon belüli erőszak elleni küzdelemben. Az egyezménynek hét sajátosságát szeretném most röviden kiemelni. Először is explicite meghatározza, hogy a nők elleni erőszak emberi jogsértés. Kettő ö, felismeri az egyezmény, hogy különleges hatalmi helyzet áll nagyon sokszor az erőszak mögött, a férfiak és a nők között. Az erőszakot nem lehet úgy felszámolni, hogyha nem teszünk a nők és férfiak nagyobb egyenjogúságáért, a valós egyenjogúságért, vagy annak érdekében a hozzáállást meg kell változtatni. A harmadik, tabukat számol fel az egyezmény, és kimondja, hogy a nők elleni erőszak nem magánügy, hanem az államok felelőssége a nők és a lányok megoltalmazása az erőszakkal szemben. Négy, az egyezmény jó példája az átfogó jogi kereteknek és szakpolitikáknak, amelyek a nemzeti hatóságok számára lehetővé teszik, hogy koordinált szakpolitikákat indítsanak állami szervek, civil szervezetek, regionális, nemzeti parlamentek és önkormányzatok összefogásával. Öt, az egyezmény az áldozatok jogait és szükségleteit teszi az állami reagálás középpontjába. A nők és a lányok biztonsága fontosabb, mint a kultúra, fontosabb, mint a vallás, és fontosabb, mint az úgynevezett becsület amelyek alapján nemi alapú erőszakos cselekményeket követtek el az isztambuli egyezmény a felektől adatgyűjtést vár el a családi erőszakra vonatkozóan is, illetve a fizikai erőszak, a lelki erőszak, a nemi erőszak, így a megerőszakolás, a zaklatás, az erőszakos házasítás, a nemi szervek megcsonkítása, az erőszakos abortusz, es eseteiben nagyon nagy volt a szakadék Európában az adatgyűjtésben, a statisztikák hiányoznak. Most az egyezmény minden aláíró féltől azt kéri, hogy statisztikai adatokat gyűjtsenek. Végül pedig az egyezmény felismeri, hogy bármennyire erőteljes standard vagy norma is az egyezmény, nem lehet öncélú, ezért monitoring mechanizmust vezetnek be a részes államok általi alkalmazás tárgyában, erre majd visszatérek később. Két jellegzetességet szeretnék hangsúlyozni, az egyik a női nemi szervek megcsonkításával, a másik pedig a monitoringgal kapcsolatos. Először is a legtöbb Európa tanács tagállamnak nincsen külön szabályozása a nemi szervek csonkítása eh, terén. Ráadásul a szakemberek, tanárok, egészségügyi szakemberek ismeretei is elég hiányosak, ezért nem is igazán tudják megállapítani, hogyha egy lány veszélyhelyzetben van. Azt tudjuk, hogy a jelenség létezik Európában, és rendszeresen foglalkozni kell vele. Ennek része az is, hogy a női nemi szervek megcsonkítása esetén közösségi, egészségügyi, illetve menekültügyi védelmet kell nyújtani az érintett nőknek. A női nemiszervek megcsonkítása elleni küzdelemben az Európa Tanács és az Amnesty International együtt dolgoznak, hogy egy kézikönyvet szerkesszenek a szakemberek és általában a társadalmak részére, hogy hogyan kell ezzel a kérdéssel megbírkozni. Nagyon hamarosan franciául és angolul is elkészül, és nyilvánosan rendelkezésre fog állni ez a kézikönyv. Az egyezmény monitorozása. Két részben valósul ez meg, az isztambuli egyezmény részes felei először szakértőket neveznek ki, a Gréview bizottság keretében felmérik majd, hogy a részes államok mennyiben tartják be az egyezmény rendelkezéseit. A Grévio kérdőíveket küld ki a tagállamoknak, részes államoknak, illetve ellenőrző látogatásokat szervez a részes államokba, jelentéseket készít ezek alapján. Ezek a jelentések a részes államok bizottságához kerülnek. Ez a bizottság nem szakértőkből, hanem állami kormányzati hivatalos képviselőkből fog állni. A Grevio által készített tervezeteket ők hagyják jóvá, és konkrét ajánlásokat küldenek a részes államoknak a feltárt kihívásokkal, problémákkal kapcsolatban. Hol tartunk mindenben? Tehát ugye augusztusban lépett hatályba az egyezmény, előkészítő szakaszban vagyunk most, még a monitoring folyamat nem indult be, a Grevio szakértő tagjait még ki kell nevezni, és az eljárási szabályzatot az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága az év végéig fogadja el, tehát úgy tervezzük, hogy a jövő nyár előtt kerül sor a monitoring testület első ülésére, és az első országlátogatások ezt követően kerülnek sorra. Tehát ez után készülnek majd csak el az első országjelentések. Addig milyen változásokat fogunk tapasztalni az isztambuli egyezmény keretében. Nos, az egyezmény a közös normák magasfokú elfogadását eredményezte, vagy eredményezi szakpolitikák, segítő szolgáltatások kialakítása terén például. Például több formáját a nők elleni erőszaknak penalizálják ma. Egyesült Királyságban, Franciaországban például bűncselekménynek minősül most már a kényszerházasság, a stalkingot, mm, zaklatást, 2012-ben két ország bűncselekményé nyilvánította 2013-ban Franciaország bűncselekményé nyilvánította az isztambuli egyezménnyel összhangban a nemi szervek megcsonkítására való úszítást az ügyészek bevonásával a családon belüli, illetve nemi erőszak esetében folyik tovább a munka, Lengyelország, Olaszország reformba kezdett ezen a téren, átfogóbb, koordináltabb nemzeti szakpolitikát kívánnak most kialakítani. Emellett több ország országos kormányzati koordinációs testületet hoznak létre nők elleni erőszak elleni küzdelemben, például Finnországban, Szlovákiában. Néhány eh, megjegyzéssel zárnám az Európa és az EU közötti együttműködésre vonatkozóan ezen a téren. Eh, Már is szerencsére nagyon magas szintű az együttműködés, eh, rendszeres, kölcsönös meghívások történnek, különböző típusú, magas szintű eszmecserékre, találkozókra ugyanakkor eh, hivatalosan az EU különböző intézményei is eh, eh, elismerték az Európa Tanács Isztambul Egyezményének jelentőségét. Az önök parlamentje idén februárban egy állásfoglalást fogadott el, ami nagyon fontos volt számunkra, amit nagyon nagyra értékelünk. Az Európa Tanács munkáját is külön az isztambuli egyezményt nagyon nagyra értékelt az önök állásfoglalása, és arra bíztatta az Európai Bizottságot, hogy az EU-nak az egyezményhez való csatlakozását készítse elő. Ezt mi nagyon pozitívan tekintjük, és nagyon nagy érdeklődéssel várjuk a fejleményeket. Nagyon sok bíztatást találunk a legutóbbi tanácsi konklúziókban, júniusban, például a görög elnökség alatt ösztönzést találunk a konklúziókban az egyezményhez való csatlakozásra. 15 részes állam van eddig, ebből 8 EU tagállam, tehát sok EU tagállam már aláírta, de nagyon fontos lenne, hogy továbbiak is csatlakozzanak és ratifikálják az egyezményt. Zárásképpen úgy gondolom, hogy az EU szintű további munkában még inkább lehet majd hagyatkozni az egyleteire és az egyezményben lefetetett normákra, illetve általában az Európa Tanács tevékenységére, a nem egyenjogúsági Európa Tanács stratégia 2014-2017 között a nemi egyenjogúságot helyezi az Európa Tanács tevékenységének fókuszpontjába, a stratégiának öt fő célja van, és ezek közül a második, pontosan a nők elleni erőszak elleni küzdelem. Egy kitűzések eléréséhez egy sor ö, fellépés van tervben, az egyik közülük a statisztikai adatgyűjtés, a második a jó gyakorlatok terjesztése, kicserélése, a harmadik pedig a konkrét fellépések, intézkedések előkészítése a jövőre nézve. Tehát nagyon komoly munka ez, és bízunk benne, hogy ez az EU-nak a jövőben azonos témában végzendő munkáját is előmozdítja majd. Aztán a közelmúltban az Európa Tanács egy elemzést adott ki a 2002-es ajánlás alkalmazásával kapcsolatban az Európa Tanács tagállamaiban. Ez egy nagyon vaskos tanulmány, amiben az összes Európa Tanács tagállamból érkező adatok szerepelnek. 2014 márciusában tették közé, tehát nagyon friss és nagyon érdekes észrevételekkel van tele a nők erőszakra vonatkozóan, ami az EU jövőbeli munkáját is segítheti. Hadd utaljak még egy nem régiben Muzsnyix úr, emberi jogi biztosunk által kiadott anyagra, miszerint a nők elleni erőszak elleni küzdelem prioritás, ez a nyáron jelent meg, eh, és Muzsnyik szúr is felhívást intézett eh, a eh, tagállamokhoz, hogy többen csatlakozzanak az egyezményhez. Idézem, erőteljes kötelezettségre, vállalásra van szükség sok millió nő sorsának javítása érdekében, akkor is, hogyha egyik napról a másikra nem tudjuk megváltoztatni a helyzetet. Köszönöm. Ringrazio il signor Biolé. Eh, köszönöm szépen. Uram, nagyon szépen köszönöm ezt az igen érdekes prezentációt, amelyet az isztambuli egyezmény megvalósításáról tartott. Olasz vagyok, és büszke vagyok arra, hogy az olasz kormány már ratifikálta ezt az egyezményt. Remélem, hogy minden EU-s eh, tagállam és EU-n kívüli országok közül is sokan ratifikálni fogják az egyezményt, és ez nem sokára még több pozitív eredményt fog produkálni. A szakbizottságunkon belül is nagyon sokat eh, küzdöttünk ennek az egyezménynek a létrejöttéért. Politikánk sarokkövét képezi az egyezményben foglalt tartalom, és nagyon büszke vagyok rá. Először Koráca Bét asszonynak adnám meg a szót a hozzászólásra. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm az Európa Tanácsal tartott eszmecserét. Kiváló munkát végeztek, és nagyon nagy örömmel hallom, hogy a, hogy útmutatást is fognak készíteni. Nagyon örülök neki, hogy a civil szervezettekkel ilyen jó az együttműködésük, és hogy országonként meg fogják szervezni a monitorozó tevékenységet. Örülök neki, hogy jelenleg ezen a vitán is jelen vannak az arab országok parlamenti képviselőnői, hiszen közös problémánk ez. Sajnos a nők és a lánygyermekek ellen követett erőszak Európán belül is és globális szinten is egyre növekszik. Tehát az önök országában is aktuális kérdés. Úgy gondolom teljesen elfogadhatatlan, hogy egyelőre a 28 tagállamból csak 8 ratifikálta ezt az egyezményt szeretném megkérdezni az Európa Tanácsot, hogy milyen módszerrel tudnánk a ratifikációt elősegíteni. A szakbizottságunk kampányokat indított, megpróbáltuk megmagyarázni a parlamenten belül, hogy miért fontos ez, könyve, eh, kiállításokat, filmeket eh, vetítettünk. Örülni, örülök neki, hogy Svédország júliusban végre ratifikálta az egyezményt, de nem elég úgy látszik még mindig, amit eddig tettünk. Tehát eh, megkérdezném az Európa Tanácsot, hogy szerintük mi lenne még fontos, és a biztos felé is szeretnénk majd tovább, vagy biztos, biztos is megkérdeztük a meghallgatása során, hogy mit kíván tenni ennek az egyezménynek a támogatása érdekében, de szeretnénk tudni, hogy az Európa Tanács mi, miben látja az egyezmény sikerének elérése zálogát. A másik dolog, amit szeretnék megkérdezni, elismertük azt, hogy a férfiak által nőkre gyakorolt erőszak nem lehet családon belüli ügy, és nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatban meglegyen a megfelelő jogi keret is, tehát hogy akkor is védhessük a nőket a családon belül erőszaktól, amikor a lakások ajtajai zárva vannak, és zárt ajtók mögött követik el ezeket a bűncselekményeket. Persze fontos a bűnüldözés is ebben a kérdésben, de az is fontos, és ezt a parlament is, parlament is leszögezte, hogy a távoltartási rendel, rendelkezésekre vonatkozóan is legyenek jogszabályok, illetve hogy a már létező jogszabályokat a tagállamok átültessék saját jogalkotásukba. A lányoknak és a nőknek a méltóságát helyre kell állítani a, azok el, azoknak a méltóságát, akik ellen erőszakot követtek el, és ezzel kell megpróbálni megelőzni, hogy egy ördögi kör alakuljon ki az életükben. Hiszen nagyon sokszor a társadalom a környezet magát a nőt vádolja a, a, azért, azzal, hogy ő maga provokálta ki valahogy az ellenen követ, elkövetett erőszakot, és ez helytelen szempont, ez helytelen megközelítés. Azon kívül nagyon fontos lenne az is, hogy minél több menedéket, ilyen otthont alakítsunk ki azoknak a nőknek a részére, aki, eh, akik elmenekülnek a családon belüli erőszak elől ehhez pedig, és minden más célhoz is szükséges, hogy megfelelő forrás álljon rendelkezésre. Én Olaszországban is, Svédországban is láttam ilyeneket. Egyszerűen nem elég az anyagi forrás, ami erre a célra egyelőre rendelkezésre áll. Már pedig sokszor ezeknek a nőknek az életét mentjük meg azzal, hogyha menedéket tudunk nyújtani nekik. Köszönöm szépen, beszélre asszony kapja most meg a szót. <clears throat> Köszönöm szépen. Kiváló lehetőség ez a mai ülés szakbizottságunk és vendégeink részére is. Arra, hogy meghallgathassuk egymás véleményét, és számot vessünk azzal, hogy mit értünk el eddig. Különösen annak örülök, Uram, hogy aláhúzta ön is, hogy az Európa Tanács és az európai intézmények szorosabban együtt kell, hogy működjenek. Rendszeresen tartunk üléseket, ami nagyon hasznos, és februárban értékeltük, hogy a szakbizottságok hogy milyen munkát végeztek az isztambuli egyezménnyel kapcsolatban, illetve hogy a tagállamok hol tartanak a ratifikálás folyamatában. Rómában 8 hónappal ezelőtt tartottak egy rendezvényt, amelyen én is részt vettem, ott első kézből hallhattam információkat azoktól a személyektől, akik az egyezmény kidolgozásában részt vettek, a különböző parlamenti gyűlések, a különböző európai ügynökségek képviselői is felszólaltak ott. Akkor rájöttem arra, hogy az Európai Parlament nek is kellett volna küldenie résztvevőt, képviselőt erre a rendezvényre, de sajnos nem hívtak még meg minket, tehát nem kaptunk hivatalos meghívót erre az eseményre. Pedig kiváló alkalmat adott volna ez arra, hogy a kommunikáció hiánya milyen problémákat generál. Hiszen döntéseket hoznak elkötelezettségeket vállalnak, kötelezettségeket vállalnak az egyezmények kapcsolatban, és szerettünk volna részt venni mi is ezen a rendezvényen, de sajnos nem hívtak meg. Szeretnénk, hogyha pozitív eredményeket érnénk el, hiszen ez alapvető kérdés, alapvető feladat. Néhány kérdésem is lenne. Azt mondta, uram, hogy nyolc tagállam ratifikálta egyelőre az egyezményt. Én azt hallottam, hogy hét a legutolsó ország. Melyik volt? Ki ratifikálta legutoljára az egyezményt? Ez az első kérdésem. A másik pedig az, hogy az Európa Tanács milyen lépéseket kíván most tenni annak érdekében, hogy a, az egyezmény megvalósításához szükséges rendelkezések is meglegyenek. Lehetséges lenne az, hogy tagországonként hozzanak intézkedéseket az egyezmény megvalósítására? Ezen kívül szeretném a támogatásomat biztosítani, és kifejezni abbeli kívánságomat, hogy mi is különböző specifikus témákon dolgozzunk, hogy a családon belül erőszak definícióját olyanképpen dolgozzuk át, hogy ez egy alapvető jogot sértő bűncselekmény legyen. Szeretném, hogyha a családon belül erőszak áldozataira vonatkozó védelmet megerősítenénk. Befejezésképpen szeretném közölni a kollégákkal, hogy két hét múlva az ALDE pontosan ebben a témában rendez majd egy meghallgatás. Megnézzük, hogy az isztambuli egyezmény ratifikációja hol halad. Menzed, Mendes Botá asszony is jelen lesz, biztos vagyok benne, hogy mindenki ismeri őt. Ő az isztambuli egyezményen dolgozó egyik legfontosabb tevékenykedő személy. A, az alapjogi ügynökség és az európai nők különböző lobbyai, lobby szervezetei is részt vesznek majd ezen a rendezvényen, és mindenkit szeretettel meghívok erre a szakbizottságból is. Elnök, köszönöm szépen. 11-kor kezdődik a szavazás, és addig még hatan szeretnének felszólalni, hat ember van a listámon, tehát eh, kénytelenek leszünk másfél percre korlátozni mindenki felszólalását. Jiménez asszony. A señor Köszönöm szépen. Szeretnék Biole úrnak köszönet mondani, hogy eljött ma hozzánk, és szeretném elmondani, hogy nálunk a Női Szakbizottságban és az Európai Parlamentben a nőket érintő erőszak természetesen rendkívül fontos prioritás. szeretném elmondani, hogy büszke vagyok arra, hogy Spanyolországban áprilisban az iszlám, isztambuli megállapodást ratifikálták. Koracebilt asszony azt mondta az imént, hogy van egy európai áldozatvédelmi parancsunk, és például távolságtartási kötelezettség van, vagy akár egy másik országba is elköltözhet az áldozat. Nagyon fontos, hogy az áldozatok védelmével kapcsolatos csomagban megvédhessük az áldozatokat a különböző bűncselekményektől. Az előző ciklusban voltak jelentések a nőket érintő erőszakokról, most fogunk a szakbizottságban szavazni ilyen szövegekről, és ez is azt mutatja, hogy mennyire fáradhatatlanul dolgozunk mi nők azon, hogy az erőszak ellen, a nőket és gyerekeket érintő erőszak ellen fellépjünk. Tehát fáradhatatlanul dolgozunk mi ezen témákon, és nem adjuk fel, amíg mindent el nem értünk. Elnök, köszönöm. Mhm. Köszönöm, elnök asszony. Röviden. Jó hírnek tartom, hogy augusztusban hatályban lép a megállapodás. Ezt ki kell mondanunk, hogy ez nagyon komoly győzelem a nőket érintő erőszak elleni küzdelemben. Ezt kell először kiemelnem. Aggaszt engem, hogy mennyire kevesen ratifikálták csak az EU tagállamok közül ezt a megállapodást biztos, hogy az EU intézményeket fel kell kérni, hogy ezzel kapcsolatban valamit tegyenek, és természetesen az Európa Tanácssal szoros együttműködésben. Szeretnék gratulálni az Európa Tanács munkájához, hiszen önök gyakran sokkal tovább mennek, mint amit mi az EU szintjén elérünk, ez néha így van, és ezt ki kell mondanunk fontos kimondani, hogy nekünk még mindig nincsen nagyon erős joganyagunk ezzel kapcsolatban EU szinten, és éppen ezért a szakbizottságunknak azon kell dolgozni, hogy nyomást gyakoroljunk. Lenne egy konkrét kérdésem. Bizonyos tagállamokban, EU tagállamokban aggasztó, hogy a költségvetési megszorítás és a szociális ellátás visszaszorulása miatt drámaian megnő az erőszak bizonyos tagállamokban Szeretném az ön véleményét megismerni a költségvetési megszorításokkal kapcsolatban, hogy ez mennyiben tud, tudja akadályozni esetleg a tagállamokban a joganyag betartatását. Az Európa Tanács véleményét szeretném ezzel kapcsolatban megismerni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Björk, kolléga. Röviden Szeretnék ahhoz csatlakozni, csatlakozni, amit már korábban elmondtam, ami az isztambuli megállapodást illeti, elhangzott, hogy az erőszak az erőviszonyokhoz is kapcsolódik, és ahhoz, hogy a férfiaknak hatalma van a nők fölött bizonyos esetekben. Úgy gondoljuk, hogy olyan politikát kell megalak, meghatároznunk, amelyben a nőket védjük a munkahelyen és különböző rendszerekben, ahol a szociális infrastruktúrákat kiépítjük, amelyen meg lehet erősíteni a nők jogait. Részint nagyon sok dokumentum született, sokat beszélünk, de ami a nők védelmével kapcsolatos beruházásokat illeti, a nőkbe fektetett beruházást illeti, természetesen nagyon fontos, és hát időbe kerül, időbe telik, amíg ezt végre is lehet hajtani. Ami a vizsgálatokat illeti, az isztambuli megállapodás mindenképpen hozzájárulhat ahhoz, hogy esélyegyenlőséget tudjunk biztosítani, és a nők jogait lehessen védeni, és a nőket az erőszaktól meg lehessen védeni. Köszönöm. Örülök annak, hogy foglalkozunk végre ezzel a kérdéssel. Tíz éve napirenden van ez a kérdés, de nagyon sokáig semmit sem mondtunk róla az adatgyűjtés, az adatok begyűjtése nagyon fontos. Azt gondolom, hogy nagyon sok bizonytalanság van azzal kapcsolatban, hogy mi is a valós adatok, ami a nők elleni erőszakot illeti, hogy azért, mert a nők nem jelentik be ezen erőszakos cselekményeket. Jó lenne, hogyha az EU-ban az isztambuli megállapodást EU szintjén lehetne ratifikálni, én azért küzdök, hogy az EU a gyermekegyezményt is ratifikálja. Tudom, hogy nehéz kérdés ez. Nehéz egy ilyen egyezményt ratifikálni. Végül arra reagálnék még, amit Björk kolléga mondott. Itt a férfiak és nők közötti egyenlőségről van szó. Nem szabad, hogy a férfiaknak hatalmuk legyen a nők fölött, a nőknek maguknak kell dönteniük, például arról, hogy ha családi erőszak, családon belül erőszak éri őket, akkor elhagyhassák az otthonukat. Azt gondolom, hogy az összes tagállamnak ratifikálni kell, és a kérdése foglalkozniuk kell. Elnök, köszönöm, Zucker asszony. Köszönöm szépen. Biolé úrnak szeretnék köszönetet mondani, hogy eljött hozzánk Tíz évig voltam az Európa Tanács egyik részlegének a vezetője, úgyhogy nagyon sokat foglalkoztunk a kérdéssel, nem csak az isztambuli megállapodással, hanem a nőket érintő erőszakkal. Ez egy nagyon fontos kérdés. Köszönöm, hogy eljött ma hozzánk, és köszönöm, hogy foglalkozik az ügyel. Karedze kollégához kapcsolódóan egyetértek azzal, hogy az, hogy csak nyolc tagállam ratifikálta ezt, az elfogadhatatlan. hogyha én úgy gondolom, hogy nem elég viszont, hogyha csak a tagállamok ratifikálják, hanem az EU-nak kellene ratifikálni ezt a megállapodást. Komoly vita volt október végén Zágrábban, a horvát parlamentben, és most éppen ott járunk, hogy ratifikálni fogjuk ezt az egyezményt, ami mindenképpen jó hír. Rövidre fogom, egyetértek az adagyűjtéssel, ez rendkívül fontos, amit ön elmondott, és úgy gondolom, hogy a monitorozás is nagyon fontos, ezt támogatnunk kell. De hogyha nincsenek erőforrások, azt hiszem, hogy akkor a munkánkat nem tudjuk elvégezni. Pénzre van szükség a menhelyek kialakítására, a különböző központok kialakítására és az áldozatok védelmére. Köszönöm az eddig elvégzett munkájukat, és örülök annak, hogy várhatóan mi is ratifikálni fogjuk az egyezményt. Elnök, köszönöm. Wisniewska asszonynak adom meg még egyszer a szót. Dziękuję bardzo. E, rzeczywiście e, przeciwdziałanie... Köszönöm szépen. Valóban tény az, hogy a az erőszak elleni küzdelem jogos dolog, de miért beszélünk ki mindig a nőket érintő erőszakról? Az egyezmény miért nem bővebb, miért nem stigmatizálja az összes erőszakot, bárkit is érintsen az? nem tudjuk érteni, hogy önök nem értik azt, hogy miért csak pár tagállam ratifikálta ezt az egyezményt. Egyértelműen azért, mert az egyezmény ideológiai aspektusokat is képvisel. Az előttem szólók statisztikákról beszéltek, és arról, hogy Európában milyen szinten van az erőszak. Szeretnék egy az európai nőket érintő erőszakkal kapcsolatos adatot idézni egy európai ügynökség részéről. Ez egy megbízható adat, és azt mutatja, hogy Lengyelország rendkívül pozitív helyzetben van. Sajnálatos módon ö, Szerencsére Lengyelország nem írta alá, nem ratifikálta ezt a megállapodást. Nálunk a legalacsonyabb aránya a nőket érintő erőszaknak, és nagyon magas a bejelentések aránya a rendőrség felé. Ez nem felelne meg annak, amit a médiában hallhatunk, mi szerint nem jelentenék be ezen eseteket. Azt gondolom, hogy a Lengyelországban élő nők biztonság, nagyobb biztonságban érezhetik magukat, mint máshol. Elnök asszony. Elnök asszony, megszakította a hozzászólást. Most kezdjük a szavazást. Itt a nők jogait védő szakbizottságban vagyunk, és a nőket érintő erőszak az egész világon elterjedt. A nők azért halnak meg, mert a, egy férfi vagy akár a férjük agyonveri őket, és erőszakosan jár el ellenük. A mi kötelezettségünk az, hogy ezen ö, társadalmi ö, problémák ellen fellépjünk, amely az egész világon jelen van. Nincs erre több időnk. Az elnök nem adta meg a szót a hozzászóláshoz. Most tehát szavaznom kell, nem adom meg a szót a kollégának. Most tehát a szavazás következik, mondja az elnök. Az Európa Tanács képviselője egyetértett hogy írásban fog válaszolni a most feltett kérdésekre. A szakbizottságban feltett kérdésekre. Amint lehetőségünk van rá, ismét meghívjuk Önt ide, és az Európai Bizottság is biztos, hogy még hozzá fog szólni a kérdéshez. Fontos ezt az eszmecserét levezetni, és ezért még egy másik eszmecserét biztos meg fogunk szervezni. Kérem, ne szakítsanak félbe. Fontos, hogyha egymást tiszteletben tartjuk. Minden kolléga fontos, hogy megkapja a szót, de azt gondolom, hogy valamilyen szinten az ülés rendjét is biztosítanom kell, ezért tehát most a két jelentésről fogunk szavazni. Todos ustedes sus tarjetas eh, de voto. Mindenkinél itt van a szavazókártya? Akkor szavazzunk. ...2015 utáni fejlesztési keretről az EU vonatkozásában. Jimenez asszony, tessék, nagyon röviden. Szeretném hangsúlyozni ennek a jelentésnek a fontosságát, és kérem, hogy támogassák a jelentést, mert a milleniumi e, célkitűzések e, nem mindig jól e, fejezték ki, vagy utaták kifejezésre a nők védelmének, a nő jogok védelmének fontosságát, az anyák egészsége, a munkahelyhez való hozzáférés, az erőszak elnék küzdelem nagyon fontos. A, az elnök félbeszakítja, a vita már lezajlott, minden frakció megnyilvánulhatott, most pedig szavazzunk. Hármas kompromisszum ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. harmincas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, négyes kompromisszumot elfogadtuk, 35-ös módosító három részben, első rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész 35-ös módosítónak mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 48-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 56-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 83-as első része mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, Második rész. Mellette. Ellene. Nem egyértelmű. Elektronikusan szavazzunk a 83-as második részéről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt a módosítót elutasítottuk. 11, igen, 19, nem. Ez volt a második rész. Most a nyolcadik kompromisszumról szavazunk mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. A 63-as módosítóról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a hetes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as módosító két részben, első rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene ellenőrizzük elektronikusan a második részt, megnyitom a szavazást, 43-as. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. A módosítót elfogadtuk 18 igennel, 15 nemmel, 51-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik a 9-es kompromisszum mellette. Ellene. Elnézést, nem láttam jól. Hol is tartottunk? Jó, elfogadtuk. 58-as. Mellette? Ellene? tartózkodás elfogadtuk. 59-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-os mellette ellene ellenőrizzük. 66-os. Megnyitom az elektronikus szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Elutasítva 14 igennel, 19 nemmel, következik a 68-as mellette, ellene Kérem, jól emeljék fel a kezüket. Most elektronikusan ellenőrizzük a 68-ast. Megnyitom a szavazást. A la votación. Lezárom a szavazást. No, no era cuestión de ustedes, era cuestión mía que estaba muy... Nem az ön hibája. 17-16. Tehát elfogadtuk. 69-es. Mellette? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. 70-es első része. Első rész tehát, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a második részt. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 81-es mellette ellene ellenőrizzük a 81-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, most 16-17 az arány, a 81-est elutasítottuk, következik a 72-es. Ki van mellette? Ellene? Ellenőrizzük elektronikusan. 72-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18 igen, 15 nem, elfogadtuk. 74-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 76-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 77-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 79-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 80-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette. Ez egy szóbeli kiegészítés, ami szerepel ott mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Következik a tízes módosító mellette ellene a teremben a kilencest hallani. Ha a kettes kompromisszumot elfogadtuk, akkor következik a tízes, az asszony mondja, tehát tízes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 11-es két részben, első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, egyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 19-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva. 25-ös mellett, ellen, elektronikusan ellenőrizzük a 25 ötöst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18 igen, 15 nem. Következik a 26-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 27-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk, kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, most pedig a végszavazás következik elektronikusan, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Huszonnyolc igennel, négy nemmel elfogadtuk a jelentést, és gratulálunk Björk asszonynak, a jelentés készítőjének, a vélemény készítőjének. y la siguiente y última votación del día que es a következő szavazás egy záró szavazás nem lesz olyan hosszú, mint az előző. Kettes bekezdéssel kapcsolatban külön szavazást szavazattal kértek, tehát az első rész mellett ellene tartózkodás elfogadva, második rész ellene mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor most megtartjuk a zárószavazást elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-en szavaztak mellette, hárman tartózkodtak. Köszönöm szépen az együttműködést, a szavazást ezzel lezárjuk. Köszönöm.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 Kedves kollégák! Szalam aleikum. Vamos a continuar con, con la comisión. Folytatjuk szakbizottsági ülésünket. Tegnap lehetőségünk nyílt arra, hogy érdekes vitát tartsunk. Összevetettük tapasztalatainkat, megosztottuk egymással a véleményünket arról, hogy hogy áll a nők helyzete a politikai életben, és megpróbáltunk néhány intézkedést koordinálni. Szorosabbra kell fűzni Európa és az arab világ közötti kapcsolatokat és eh, együttműködésünket. Itt az Európai Parlament szerepét emelném ki elsősorban. Illetve a földközi tenger mindkét partján működő civil szervezetek munkáját is össze kell hangolni annak érdekében, hogy a nők és férfiak közötti egyenjogúság minél teljesebben meg tudjon valósulni. Esős délelőtt van, és emlékszem, hogy tegnap nem mindenki tudott szót kapni, Úgyhogy én azt javaslom, hogy akkor most folytassuk az ülést, folytassuk a vitát, az eszmecserét egymással. Most lehetőséget tudunk adni arra, hogy aki tegnap nem tudta elmondani a véleményét, az most el tudja. Tehát megnyitom a felszólalások sorát, ugyanakkor kollégám körbejár és feljegyzi a neveket, mert a neveket innen nem látom, felvesz a listára mindenkit, aki szólni szeretne, utána pedig megkezdjük a vitát. Szeretném, hogy aki szól, felszólal, az fogja, foglalja össze mondató, mondandóját körülbelül 5 percben, hogy mindenkire sor kerülhessen. Comenzamos con Madame Bayou. Bayou asszonynal kezdjük. Thank you. السلام uh, عليكم uh, أتقن بشكري للأمم uh, المتحدة وومن والاتحاد الأوروبي ممثلا في Köszönök, szeretnék köszönetet mondani az Európai Uniónak és az Európai Parlamentnek is. Szeretnék most utalni azon bátor nőkre, akiket Líbiában megöltek. És megemlíteném egy korábbi líbiai parlamenti képviselőnő ügyét, akit meggyilkoltak, miközben az autóját vezette. Líbiában jelenleg rendkívül nehéz időszakot élünk, nagyon sok az erőszak, és ezen nehéz időszak ellenére sikerült megszerveznünk a parlamenti választásokat. A nők, akik jelöltették magukat ezen választáson, közülük nem mindenkinek sikerült a jelöltségét végig vinni, nem sikerült a nemek közötti egyenlőség elvét betartatni, nem sikerült tehát olyan listákat összeállítani, ahol ugyanannyi a nők száma, mint a férfiaké. Ezen úgymond háború után, ahol a férfiak azt gondolták, hogy ők ezen háború hősei, azt tudom elmondani, hogy jelenleg a líbiai parlament, amelynek én is tagja vagyok, olyan, amelyre büszkék lehetünk, hiszen a parlamentben a nők aránya 16 százalék. Természetesen tiszteletben kell tartani a férfiak és nők közötti egyenlőséget, tudván azt, hogy a líbiai lakosság 40%-a nő. Amal Bajuka a nevem, én is jelölt voltam a parlamenti választásokon, és utána pedig jelöltettem magam a parlamenti alelnöki tisztségre, második alelnöki tisztségre. Akkoriban rendkívül komoly nyomást gyakoroltak rám a férfi kollégáim, és azt mondták, hogy hát miért is jelölteted magad, úgy is el fogod veszíteni ezt a választást, hiszen csak nő vagy. Természetesen én nem hallgattam rájuk, és fenntartottam a jelöltséget, és elmondtam, és bizonyítottam azt, hogy annak ellenére, hogy nő vagyok, attól függetlenül, hogy nő vagyok, én is nagyon is egyenlő riválisa vagyok a férfiaknak. A női szakbizottságba bekerültem, ahol rámutattunk arra, hogy milyen fontos az emberi jogok, de a nők jogainak jogainak is a kérdése, és nagyon fontos a női jogok közül az, hogy a nő anya lehessen, hiszen ez nem ugyanaz. És ezért az ügyért tovább folytatjuk a közdelmet, mert hogyha az anyák jogairól van szó, még akkor is, hogyha egy nőről van szó természetesen, hogy az anyák jogait politikai, gazdasági szempontból meg lehessen védeni. egy valakinek sikerült küzdenie, és végül is hosszú küzdelmek után sikerült létrehozni ezt a szakbizottságot. Azt kértük a miniszterelnöktől, hogy a kormányában legyenek női tagok is. Ezen kormány most van felállóban. Természetesen ennyire már nem vették figyelembe a véleményünket most először, de el kell, hogy mondjuk, hogy most először a parlament által elutasított kormányban, az arab világban, Libiában most először nőt neveztek ki külügyminiszterré. Sajnálatos módon utána a parlament elutasította ezt a kormányt. El kell mondjam persze, hogy eh, az illető nő az illető nőt eh, nagyon sokan bántalmazták és verbálisan támadták. És utána átkerült az oktatásügyi minisztérium miniszteri posztjára, és nem csak a politikai pártok, hanem a saját rokonai is támadták, mert nem akarták, hogy oktatás ügyi miniszter legyen, hiszen ők mindenképpen csak férfit tudtak volna elképzelni az oktatásügyi minisztérium élén. Líbiában a férfiak és nők közötti egyenlőséget szeretnénk valósággá váltani, és ehhez arra van szükségünk, hogy ezt a célunkat a lakosság körében is kimondanák, és mindenek előtt azon nők, akik valóban küzdenek komolyan, hiszen adott esetben akár tíz fiúgyermekük is lehet, és őket arra készítik elő, hogy utána vezető legyen belőlük. Mi tehát azt próbáljuk elérni a civil társadalmi szervezeteken keresztül, hogy hallathassuk a hangunkat, és ezáltal próbáljuk a lányokat és a fiúkat ránevelni arra, hogy a férfiak és nők közötti egyenlőség valóságá válhasson. Azért is küzdünk, hogy ezen nemek közötti egyenlőséget az alkotmányba is kimondják, azért, hogy a jövőben semmilyen módon sem lehessen megkérdőjelezni ezt az elvet és az alkotmányból eltávolítani. Mi nők úgy gondoljuk, hogy még nagyon sokat kell küzdenünk azért, hogy a nemek közötti egyenlőség valóságá váljon, de reméljük ezt, és reméljük, hogy a közeljövőben ezt sikerül elérnünk. Elnök, köszönöm szépen. Még egyszer kiemelném, hogy mindenki tartsa tiszteletben a hozzászólási időt, a többiek tiszteletben tartása szempontjából ez nagyon fontos, különben nem tudom mindenkinek megadni a szót. Elnézést, hogyha a nevét nem megfelelően ejtettem ki. Elka Vazmi, asszony vagyok. Tegnap الحقيقية للنساء وهنا Szóval a férfiak és nők valós egyenjogúságára kell eh, törekedni, ez még nem valósult meg, ugyanakkor elmondhatom, hogy sok célunkat sikerült elérni a nők és a férfiak közötti egyenjogúság olyan egyetemleges érték, amiért mindnyájunknak küzdeni kell, és meg kell, le kell küzdeni az akadályokat, együtt kell küzdenünk. az akadályokat a globalizált világban csak akkor tudjuk felszámolni, hogyha a következő generációkat ilyen mentalitásban neveljük fel, vagyis a férfiak és a nők közötti teljes körű egyenjogúság szellemében. Ezért mondom, hogy legyen szó Európáról, vagy országainkról, mindenképp mindenképpen figyelembe kell ezt venni az oktatásban, a képzésben, az iskolai tanterve készítésekor, annak érdekében, hogy a jövőbeli generáció a férfiak és nők egyenjogúságának szellemében nőjön fel, és hogy lerövidíthessük ezt az időszakot annak érdekében, hogy ez az alapvető emberi jog megvalósulhasson, vagyis a nők és a férfiak egyenjogúsága valósággá váljék. Figyelembe akarjuk venni azokat a játékokat is, amelyek már eleve úgy készülnek, hogy vagy fiúknak, vagy kislányoknak szólnak. Dolgozni kell azon, hogy az esélyegyelőség nemzetközi szinten is valósággá váljék, hogy ez nemzetközi jog legyen, hogy így véget vethessünk az jelenlegi nemi felfogásnak, a megkülönböztetésnek a férfiak és nők között. Ennek érdekében együtt kell dolgoznunk világszinten, és meg kell erősítenünk a preventív diplomáciai erőfeszítéseket. Ezek által tudjuk az emberi jogokat előtérbe helyezni, és azokat az értékeket megvalósítani, amelyekért minnyáján küzdünk ugyanazokat a lehetőségeket kell megadni a férfiaknak és a nőknek. Nem lehet azt mondani, hogy a nők egyenjogúak a férfiakkal, hogyha be vannak zárva otthonaikba. Ki kell alakítani azokat a fogalmakat, amelyek megnyitják az egyenjogúság előtt az utat úgy gondolom, hogy a békét is erősíteni kell. Béke nélkül ugyanis soha nem lesz egyenjogúság. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Asztához asszony a következő hozzászóló. Eh, Mindenkinek jó napot kívánok. Természetesen eh, megismételném eh, köszönetnyilvánításunkat az Európai Unió irányában, és az ENSZ nőjogi bizottságának is köszönetet mondok a meghívásért. Így most részt vehetünk itt az értekezett munkájában az Európai Parlamentben. Mint említettük, demokratikus partnerek vagyunk, olyan partnerek, akik az emberi jogokat tiszteletben tartjuk. Palesztin parlamenti képviselőkként és a palesztin hatóság képviselőiként is a férfiak és a nők egyenjogúságáért küzdünk. Azért küzdünk, hogy a nőjogokat és a gyermekek jogait előmozdítsuk. E küzdelemben eddig már több nagy győzelmet is arattunk. és nyomást is tudtunk gyakorolni, tehát nőjogi szervezetek nyomást gyakoroltak a részünkről annak érdekében, hogy a nők részesedése megvalósuljon egyfajta kvóta érvényesüljön első lépésként. A palesztin parlamentben törvényt fogadtunk el a nők és a férfiak egyenjogúságáról, a női kvóta teszi ezt lehetővé, ugyanis így magasabb számú nőt lehet fontos tisztségekbe megválasztani, mint korábban. A reprezentativitásunk persze még mindig nem akkora, mint a férfiaké 20%-át tesszük ki a képviselőknek. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy ez egy fontos vívmány a palesztin nők részéről. Én úgy gondolom, hogy a mentalitást kell megváltoztatni. Az út így megnyílik az egyenjogúság felé. Nyilván az oktatás, a az oktatásban bevezetett új programok mozdíthatják elő, előre a kérdést. Fontos, hogy mindenütt az oktatásban ilyen programok induljanak. Egyébként pedig minden eszközzel fel kell lépni a nőket sújtó erőszak ellen. Nagyon sok formája van az erőszaknak, nem csak a családon belül zajlik, hanem a társadalom különböző rétegeiben. A isztambuli egyezményre térnék most itt vissza. Parlamenti képviselőként tanulmányoztuk ezt, amikor Palesztina szuverén államként elismerésre kerül, a bíztató fejleményekről hallottunk etéren, ugye? Nyilván ez az elismerés lökést ad majd a női egyenjogúságért folytatott küzdelemben is. Az arab világ ismert sokféle konfliktusa miatt, így az izraeli-palesztin konfliktus miatt is, általában a nők, illetve a gyermekek esnek elsőként áldozatul az ENSZ biztonsági tanácsának határozata és megismétli ezt a prioritást, vagyis azt, hogy a nőkre, a gyermekekre külön figyelemmel kell lenni, hiszen gyakran ők az első áldozatok. A palesztin nők az egyenjogúségért küzdenek, de csak a béke teremtheti meg ennek a feltételeit. Köszönöm. Köszönöm. Alfagori asszonynak adom meg a szót. Üdvözlök mindenkit! Köszönöm, elnök asszony. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek és az ENSZ Nőjogi Bizottságának, hogy meghívtak minket azért, hogy mi is hozzájárulhassunk a párbeszédhez és a tárgyalásokhoz a nők helyzetére vonatkozóan. Szeretnék kiinduló pontként a mai és a tegnapi vitán kiinduló pontjaként szeretném elmondani, hogy rendkívül realista beszélgetéseket folytattunk. Ezek alapján kellene most definiálnunk, hogy melyek a prioritások, melyek a mechanizmusok, amelyekkel megerősíthetjük az együttműködést az Európai Parlamenttel, azért, hogy közösen egy akciótervet tudjunk kidolgozni, amely akcióterv figyelembe veszi a prioritásainkat a nemek közötti egyenlőtlenség elleni küzdelemben. Jordániában, a Jordán parlamentben van egy parlamenti szakbizottság, amely a nők jogaival foglalkozik. Nagyon szorosan együttműködünk a civil társadalom összes szervezetével, amelyek ezen területen dolgoznak. Mostanáig sikerült nagyon sok sikereket is elérnünk, nagyon sok sikert elérnünk, és szeretném a mai napon elmondani azt is, hogy élni kell az alkalommal, hogy elmondjuk, hogy az arab országok parlamentjével is sikerült megerősíteni az együttműködést ez a parlament is sokat tesz a nemek közötti egyenlőség ügyéért. Gondolom tudják, hogy Jordánia pacifikus ország, a konfliktusok eddig elkerülték. Ennek ellenére egy olyan országról beszélünk, amelyben nagyon nagy kihívások vannak, elsősorban azért, mert rengeteg menekült érkezik hozzánk a szomszédos országokból, ahol konfliktusok vannak. Ez nagyon nagy kihívás Jordánia számára. Jordániának nincsen kellő eszköze ahhoz, hogy ezen igen komoly kihívásokra megtalálja a választ, és nagyon ö, drámai emberi helyzeteknek az eredménye ez. Ebben az esetben azt kérném az Európai Parlamenttől, hogy bátorítsa, ösztönözze a nemzetközi közösséget arra, hogy segítsenek Jordániának, hiszen nagyon korlátozott eszközeink vannak azért, hogy erre a kihívásra megoldást találhassanak. A nemzetközi közösséget tehát arra kell ösztönözni, hogy segítsenek és támogassák Jordániát azért, hogy a menekült táborokban is a nőket és gyermekeket, lányokat érintő nyomás ellen lehessen küzdeni. Ami a nők jogait illeti, mostanáig sok mindent sikerült elérnünk, legyen az a parlamenti szakbizottságok szintjén, a miniszterek szintjén, minisztériumok szintjén, de mindenképpen arra lenne szükség, hogy több parlamenti képviselő és több nő foglalkozzon a politikai kérdésekkel azért, hogy el tudjuk érni azt, hogy nagyobb a sokszínűség, és hogy minden véleményt meg tudjunk hallgatni. Én muzulmán nő vagyok, és muzulmán párthoz tartozom. De szeretném elmondani, hogy az iszlám és az iszlám vallás fogalmai számomra nagyon pozitívak voltak, hiszen az iszlám megőrzi a nők jogait, és arra hív fel, hogy tiszteletben tartsák a nők jogait. Az iszlámban a nőnek mindig szerepe volt. Politikai szerepe, gazdasági szerepe a próféta idején. A próféta idején soha nem volt probléma azzal, hogy milyen szerepet játszanak a nők. Az iszlám egyáltalán nem próbálja mellőzni a nőt, éppen ellenkezőleg. De el kell ismernünk, hogy ma egyfajta egyensúly hiány alakult ki, és ennek az oka az, hogy egyes muszlim személyek nem ismerik megfelelően az iszlámot és annak a gyakorlását. Ezért élnék a mostani alkalommal, és elmondanám az európaiaknak azt, hogy az iszlám a béke vallása, nem pedig a háború vallása. Az iszlám mindig támogatta a nőt, politikai szinten, az iszlám elismerte, hogy a nőnek politikai szerepe van. És ezen szerepét a nőnek más buzománok támadták, akik nagyon rossz szemmel nézték a nő ezen szerepét, akik próbálják figyelmen kívül hagyni azt, amit az iszlám vallás elismer a nőknek. Mindent megtettek azért, hogy ezen jogokat elhallgattassák. Éppen ezzel ellenkező az, amit az iszlám mond ki. Az iszlám vallás azt mondja, hogy minden ember egyenlő, legyen az férfi vagy nő. Az iszlám vallás azt mondja, hogy egyenlőség van minden hívő között, legyen az férfi vagy nő. Még egyszer szeretném elmondani, hogy nem szabad az előíteleknél, előíteleteknél megállni az iszlámmal kapcsolatban. Fontos a valódi, az igazi iszlámhoz visszatérni és azt megtalálni. Ezért kérem azt, hogy az ulejmák és azok, akik ismerik az iszlámot, ebben az irányban küzdjenek. Köszönöm. Grazie collega, diamo adesso la parola alla... Köszönöm kollégáim. Rula Alfara következik. Madam Chair,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 véget kell vetni a férfiak és a nők közötti diszkriminációnak. Jordániában 14 olyan törvény van, ami diszkriminál a nők és a férfiak között. Állampolgárság, bírósághoz jutás, családi törvénykönyv, öröklési rendszer, stb. De a parlament még nem tudta megoldani ezeket a hiányosságokat. Úgy gondolom, hogy ennek az oka az, hogy a választási törvény választókerületi alapon működik. A választókerületekben kicsi a lelkesedés a nők politikai életben való részvétele iránt. A 10%-os kvóta nem elegendő. És ezt a kvótát olyan választókerületekben adják csak meg, ahol ö, nagyon sokan élnek. Másút viszont nagyon kicsi a lakosság. Szeretnénk 50%-os kótát, illetve a nemzeti országos listákon is paritást akarunk, a helyi listákon is. Szeretnénk Eh, a politikai pártok működését szabályozó törvényeket is megváltoztatni, annak érdekében, hogy a pártokon belül is több nő politizáljon, illetve általában a helyi közéletben eh, a nők részvételét eh, előmozdítani. A kormányban 30 miniszter közül csak három nő Természetesen ennek is hatása van a kormány által hozott döntésekre. Egyértelmű paritást szeretnénk tehát, azt is szeretnénk, hogy a pártok és a kormány szintjén is teljes körű paritás érvényesüljön, Új módon, hogy a nemi egyenjogúságot törvény is mondja ki a vállalatok felügyelőbizottságában, az állami tulajdonú vállalatok esetében is prioritást kell, e, illetve paritást kell biztosítani a nőknek, hiszen a e, nők helyzete ezen is múlik meg kell nyitni a lehetőséget azelőtt is, hogy a nők hitelt vehessenek fel, a költségvetések legyenek átláthatóak, és szerepeljenek keretek a női egyenjogúság előmozítására. a nők autonómiája, a vállalkozó nők helyzetének előmozítása nagyon fontos. Persze van elmozdulás, de nagyon sok időbe telik ahogy az ENSZ-ben is elhangzott, 80 évre lenne szükség, hogy ilyen ütemben haladva a paritás megvalósulhasson. A társadalmat politikákkal, törvényekkel mm, mm, mm, meg kell változtatni annak érdekében, hogy a nők jogai javuljanak, most a Jordán parlamentben vannak olyan törvénytervezetek, amelyek javítanák a nők helyzetét, de egyáltalán nem biztos, hogy elfogadják ezeket a tervezeteket addig, amíg a parlamentben, a szenátusban és a kormányban is kisebbségben vannak a nők. Azt kérem, hogy az önök szakbizottsága segítsen bennünket eltörekvéseinkben, gyakoroljon nyomást a régió országainak vezetőire annak érdekében, hogy minnyi minnyáján megvalósíthassuk ezt, és a Naval kolléganő is mondta, nagy nyomás van a nőkön és a férfiakon egyaránt a szíriai menekültek nagy száma miatt, illetve nagyon sokan vannak minden munkahelyre. Jordániában már is nagy a munkanélküliség, és most rengeteg rivális munkavállaló érkezik Szíriából, az infrastruktúra sem megfelelő. A jordánok maguk sem élnek jól, hiány van bizonyos régiókban gyógyszerből, és a szír nők szenvedéseire is felhívnám a figyelmet, ők nem tudják, nem tudnak élni jogaikkal, az oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz nem férnek hozzá. Nemzetközi megoldást kell találni a szíriai menekült válságra. Fontos, hogy a menekültek oszthassák el a pénzek egyharmadát, egyharmadát ennek a befogadó állam kormánya, a fennmaradó egyharmadot pedig azok a helyi szervezetek, akik igazából ellátják őket, mármint a menekülteket, és nagyon fontos, azt kérjük, hogy nemzetközi politikai erőfeszítés történjen a szíriai stabilitás helyreállítására annak érdekében, hogy a menekültek visszatérhessenek otthonaikba. Kampányt kell folytatni az izraeli államterrorizmus ellen és a szír rezsim ellen is, amely ugye saját állampolgárait mészárolja le. Nem elég a nemzetközi terrorszervezetek ellen felvenni a küzdelmet. A palesztin állam Európai Unió általi elismerését, tervezett elismerését üdvözöljük, fontos, hogy a terroristákkal szemben fellépjünk, és a kultúránkat Európában is elismerjék. Köszönöm. Köszönöm szépen, kolléganő. Következő felszólaló, Szálmasszony. Sokran. Köszönöm, elnök asszony. Egyiptomban nálunk nagyon sokat változott a helyzet, ami a nők helyzetét illeti a június 30-ai forradalom óta. Az egyiptomi nő helyzetét Sisi elnök rendkívüli módon támogatja. Egy kampányt indított a nők védelmében. Korábban nem tudtunk az utcára sem kimenni. Rengeteg akadályba ütközött az életünk az egyiptomi nő az alkotmányírásában is részt vett. Ma az alkotmányban 22 cikk garantálja a nők jogait, és azt, hogy sokkal nagyobb szerepet játszassanak a nők. A választási jogon is változtattak, bevezették a kvótarendszert, és ezen kívül a nemzeti vagy az egyéni listán is részt vehetnek nők. A nők arányát előírő kvóta 25%-ot ír elő minden választáson, és 25%-ot a fiataloknak és a lányoknak. Egyiptomban ami a béreket illeti, komoly különbségek vannak a nemek között, és ezen, ezen is szeretnénk változtatni. Ezen kívül szeretnénk arra bátorítani a lányokat, hogy a szakmák minden fajtájában képviseltessék magukat, és szerezzenek tapasztalatokat, így tudnak nagyobb felelősséget vállalni. Nagy örömmel láttuk, hogy az elnökség úgy döntött, hogy a köztársasági elnökségen belül a nők aránya egyharmad lesz. Mindenképpen szolidárosok vagyunk azon nőkkel, akik nagyon sokat szenvednek a megszállás, a terrorizmus, az erőszak miatt. Kérjük az Európai Parlamentet, hogy támogassa az arab nőket és az arab társadalmat abban, hogy a terrorizmus ellen küzdhessenek, annak ellenére, hogy a vallás alapvető értékei egyáltalán nem azzal egy, egyeznek össze. Köszönöm szépen. Hamadán asszony a szó. Köszönöm szépen. Köszönjük az elnökségnek, és az Európai Parlamentnek is, hogy meghívtak minket ide, és hogy ezen nyilvános ülésen különböző aspektusokat vethetünk fel. Köszönöm a jordániai parlamenti képviselőnek is, amit elmondott. A nemek közötti egyenlőségről beszélünk, és az arab világban kialakult helyzetről. Mindenképpen rendkívül fontosnak, szükségesnek tartom, hogy lépésenként nagyon stabil vitából induljunk ki. Persze mindenről nem beszélhetünk. Európában azt látjuk, hogy éveken keresztül kellett ezen kérdéssel foglalkozniuk. Ennek ellenére az Európai Parlamentben a nők aránya továbbra is csak 30 százalék. Palesztinában 20 százalékos kvótát vezettek be, ebből kiindulván próbáljuk meggyőzni a feleket azért, hogy növeljék ezt a kvótát. Az érintett felekkel aláírt, aláírtunk egy megállapodást arra, hogy a jövőben 30%-os vegyen ez a kvóta, de egyelőre a most érvényben lévő kvóta 20%-os. Szeretnék valamit tisztázni. Nagyon sok mindent sikerül elérni, komoly előrelépések vannak, és vannak olyan aspektusok, amelyben Európa előtt járunk, de néha visszalépéseket is láthatunk. Mindent lerombolnak, megint újból kezdjük az építkezést, és ezt folyamatosan tesszük. Természetesen így nem sikerül ezen előrelépéseket megtartani. Egyértelmű az, hogy a vívmányoknak stabilitásra van szükségük, és biztonságra, stabilitásra, békére van szükség ahhoz, hogy építkezhessünk. Ezért célunk az, hogy folytassuk a munkánkat, és szeretnénk, hogyha az Európai Parlament és az Európai Unió támogatna minket ezen munkánkban. Fontos, hogy az Európai Unió elismerje a palesztin államot azért, hogy lezárhassuk ezt a túl régóta tartó konfliktust, azért, hogy új szakaszt kezdhessünk. Nyitottak vagyunk a többiek felé. Természetesen a nemek közötti egyenlőség kérdése nem egyszerű dolog. Az isztambuli egyezmény, a genfi egyezmény, ezek általános keretek, általános elvek, de fontos, hogy konkrét mechanizmusokkal rendelkezzünk, hogy ezeket valóban ki is vitelezhessük. Nagyon fontos az egész világban, hogy ezen kereteket és jogokat utána véghez vihessük, végrehajthassuk. Tegnap beszéltünk arról, hogy milyen a dolgozó palesztin aránya, ez 15% mindössze. Az állami szférában ez az arány 28% volt, és mostanra 34%-ra nőtt. Egyértelmű az oka ennek. A legtöbb palesztin nő vidéken él, gazdákról van szó, akik mezőgazdaságból élnek. De hogyha az olajfákat kiássák, ellopják, hogyha nem hagyják, hogy a nők elmehessenek dolgozni a földeken, természetesen ezzel csökken, tovább csökken a mezőgazdaságban dolgozó nők száma. Van egy nemzeti bizottság, amelyben a nőket érintő erőszak ellen küzdünk, van erre költségvetésünk, és nagyon sok stratégiát kialakítottak már, de akciótervre van szükségünk. Jogalkotásban, a rendőrségnél is foglalkozunk a kérdéssel, és vannak olyan rendőri egységek, ahol nők dolgoznak, Nagyon sok forrást szenteltünk ezen kérdésekre, hiszen nagyon fontos, hogy a biztonság területén is dolgozhassanak nők. Ez alapján várhatjuk, hogy tovább léphetünk. A célunk az, hogy a palesztin nő élhessen azon, azon jólétben élhessen, mint a világ többi részén élő nő hogy élhessen a jogaival. Készen állunk arra, hogy egy államot kiépítsünk, és azt kérjük a többi államtól, hogy segítsenek minket abban, hogy mi is államá válhassunk. Arra kell ösztönözni a többi országot, hogy ismerjék el a palesztin államot, és véget akarunk venni, vetni ezen hosszú folyamatnak, amely csak a rombolásról, a gyilkolásról, a háborúról szól, és új szakaszt akarunk megnyitni az életünkben, ahol mindenki egyenlő, ahol a férfiak és a nők egyenlőek, azért, hogy az országunkat, a régiónkat tudjuk építeni, és a békekezét nyújtjuk önök felé, azért, hogy a békét építhessük, de vannak, akik a gyarmatosítást, a telepesítést részesítik előnyben a béke ellenében örülünk, és meggyőződésünk, hogy az Európai Parlament segít minket ebben a küzdelmünkben, és az Európai Unió segít minket, hiszen az Európai Unió a legnagyobb szponzora a palesztineknek, és azt gondolom, hogy az Európai Unió fontos szerepet kell, hogy játszon abban, hogy ezen népírtást és szegregációs politikát le lehessen állítani, amely minket ennyire sújt. Köszönöm. E io credo che questa conferenza abbia dimostrato abbondantemente azt hiszem, hogy ez a konferencia valóban jól megmutatta, hogy ez az intézmény közel áll önökhöz. Remélem, hogy nem csak ma látszik ez meg, hanem folytatni tudjuk később is ezt a ezt az együttműködést. Tamninga asszony a szó. Szóval Elnézést kérek, lehet, hogy nem ismerte föl a nevét. Tári, Tári asszony, tessék. Madame la Présidente. Euh, je voudrais interagir un peu avec... Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék euh, reagálni arra, amiről tegnap és ma szó volt, megköszönve, hogy bevontak a ma délelőtti vitába is bennünket az isztambuli egyezmény témájában, amely a nők elleni erőszakról szól szeretném elmondani, hogy az erőszak elleni fellépés egyfajta belépési pont lehetne a közös mm, tevékenységünkben parlamenti képviselőként, törvényhozóként tudnánk eltéren együttműködni. Azt hallottam, hogy csak nyolc európai állam ratifikálta az egyezményt. Ezek szerint nagyon nagy az ellenállás a földközi tenger mindkét partján, amikor a nemi alapon történő erőszak ellen kellene fellépni. A közös fellépéshez eszközökre lesz szükségünk, annak érdekében, hogy a nemi alapú erőszak elleni küzdelmet felgyorsíthassuk, hogy mechanizmusok jöjjenek létre a törvényalkotás szintjén, az intézmények szintjén, a politika szintjén. Az isztambuli egyezmény az egyik legfontosabb egyezmény, ami kötelező erejű az államokkal szemben. Nagyon fontos, hogy minnyáján aktívan fellépjünk minden érintett államban az egyezmény támogatására. Csak 20 év telt el a konferencia óta, ez rövid meg hosszú időnek is tekinthető. 1993-ban Bécsben alapjogsértésnek minősítették a nők elleni erőszakot, azóta az akcióterv és a Bécsi nyilatkozat terén nagyon sok minden történt, ennek az eredménye az isztambuli szerződés november végén eh, Marrakesben eh, lesz egy konferencia a nőjogokról, és eh, olyan tematikus és horizontális fórumok kerülnek megrendezésre, amelyek pontosan a Bécsi akcióterv megvalósításával foglalkoznak. Ugye demokrácia terjesztése, erőszak elleni küzdelem, nők elleni erőszak leküzdése. Ugye Marokkónak különleges státusza van, demokrácia partnerségben működünk az EU-val, és kötelezettséget vállaltunk a jogszabályaink emberi, illetve európai egyezményekkel való harmonizálása irányában a parlamenti képviselők, a civil szervezetek között komoly munka folyik, illetve a Nemzeti Emberi Jogi Bizottság egy külön találkozót szervezett tavaly, aminek az volt a célja, hogy előmozdítsa a helyzet áttekintésével Marokkó csatlakozását az isztambuli egyezményhez. A politikai kérdések közül kettőt emelnék ki. Tegnap valaki említette a kvótákat jogi szempontból. Sokan mondják, hogy Nincs szükség kótákra, terepmunkára van szükség. Nagyon fontos, hogy mi elsőként ismerjük fel, hogy amikor kvótáról van szó, a CDAO negyedik cikke például, ne adományként tekintsünk a kvótákra, Ugye a, a kvótákat mindig csak akkor kérdőjelezik meg, amikor a nőkre vonatkozik. Különböző kategóriáknak nyújtanak kvótákat. A nők nem kategóriát jelentenek, hanem a felét teszik ki a föld lakosságának. Igazából objektív, számtani tények alapján kell haladnunk a teljes paritás felé. A gazdasági empowerment is, a társadalmi, szociális védelem a földközi tengerítéség mindkét oldalán a nők részére nagyon fontosak. El kell gondolkodnunk azon, hogy milyen intézkedéssel lehetne előmozdítani a mobilitást, illetve csökkenteni azt a szakadékot, ami a valóság és az ígéretek kötelezettségvállalások között továbbra is fennáll. Köszönöm. Köszönöm szépen. Likép asszony kapja meg a szót, és akkor az európai parlamenti képviselők részéről is lesz egy hozzájárulás. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném röviden, de nagyon őszintén megköszönni a kollégáknak, hogy két napra nagyon messziről utaztak ide, hogy elmondták, hogy milyen helyzetben vannak, hogy elmondták a véleményüket, bemutatták a véleményüket, hogy milyen aggájaik vannak, milyen reményeik vannak, milyen céljaik vannak, mitől félnek, milyen követelésekkel áll elő az országuk és az adott országban lévő nők. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani. Önök köszönetet mondtak az Európai Parlamentnek és a UN Women Bizottságnak. Én úgy gondolom, hogy mi kell, hogy hálásak legyünk önöknek azért, hogy eljöttek ide, és elmondták, hogy miben reménykednek, hogy mi az, ami problémás önök számára, és azért, mert ékesen példázzák, hogy mennyire határozottan, erősen tudják képviselni azt, hogy mennyire pozitív a nők szerepvállalása a társadalmakban. A két nap során elhangzottakból minden nagyon fontos volt. Minden, amit mondtak, egyértelműen érintett, megérintett minket, és remélem, hogy a jövőben, ahogy Matera alánok asszony is mondta, folytathatjuk ezt a most elkezdett munkát a mostani ciklus során. Az előző ciklusban kezdtük ezt a munkát, és remélem, hogy a mostani ciklusban nagyon odafigyelünk majd ezen aktív szereplőre a demokratikus fejlődésekben az önök országaikban. Reméljük, hogy hasznos lehet a mi együttműködésünk a jövőben talán még hasznosabb, de még egyszer minden, amit itt most elmondtak, minden, ami az országaikban történik, nagyon fontos számunkra. Kérem, hogy legyenek erről meggyőződve elnézést valahol azért, hogy az ülésünk, a délelőtti ülésünk végén nem vagyunk itt túlságosan sokan, ez lehet, hogy csalódása ad okot. Kérem, hogy ebből ne vonjanak le messze menő következtetéseket. Nagyon fontos számunkra, hogy a frakcióinkban elmondjuk, amit elhangzott, hogy milyen dinamizmussal védik önök ezen reményeket. Ez mindenképpen nagyon tanulságos és politikai erős üzenet számunkra. Ennyit akartam most elmondani. Még egyszer én szeretném önöknek köszönetet mondani azért, hogy ilyen messziről eljöttek hozzánk, és hogy ennyire bátran és erősen képviselik az ügyüket. Ez számunkra is segítség lehet a mi mandátumunkban, hiszen persze sokkal kevésbé veszélyes és nehéz helyzetből jövünk mi, de nekünk is szükségünk van arra, hogy kisebb hegyeket kelljen megemelni, és falakba ütközünk néha, úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy a remény üzenetét közvetítik, hogy ennyire bátran járnak el, és szeretném elmondani, hogy mennyire baráti módon és nők közötti szolidaritással viszonyulunk közök, önökhöz. Grazie la collega Allora... Köszönöm szépen Legrip kollégámnak. Még pár percünk van fél egyig, amikor is le kell zárnunk a konferenciát, és még négyen kívánnak hozzászólni. Kérem szépen, mindenki tartsa be a felszólalási időt, csak három percig szóljon mindenki hozzá, mert ha ezt meg tudják tenni, akkor a tolmácsokat sem kell megkérni, tovább maradjanak. Amint látják, nagyon fontos a tolmácsok munkája, nem csak a mai napon, hanem az Európai Parlament teljes működésében. Ben Vidmir kollégasszony következik. Sukran Isa. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az Európai Parlamentnek azért az alkalomért, szeretném ismertetni az algériai nőszervezetek munkáját ez alkalommal. A, az algériai nők a függetlenségi kiáltása óta mm, jelkép értékű részvételt biztosítottak az ország politikai életében. Jelképes volt a nők részvállalása, és nem emelkedett ez az elkövetkező évek során sem, sőt, csökkent 3-7 százalék között van a közéletben résztvevő nők aránya, de manapság ez változik, a különböző egymást követő politikai reformoknak köszönhetően 2008-as alkotmány reform például, amely a nők politikai jogaira helyezte a hangsúlyt. Egy sarkalatos törvényt is elfogadtak, amely több jogot biztosít a nőknek, nagyobb részvételt a politikai életben. Mindezek az új jogszabályok tehát, amelyeket az algériai parlament elfogadott, 20%-os női képviseletet eredményeztek azért az algériai parlamentben. az álzséi önkormányzatban a nők aránya 40 százalékos. A nők nagyon jelentős tisztségeket töltenek be a parlamentben, például alelnöki, illetve bizottsági elnöki pozíciókat mint említettem, az önkormányzatoknál is jelentősen emelkedett a nők aránya az elmúlt években. Megragadnám ezt az alkalmat, és felhívást intéznék annak érdekében, hogy minden nő aktívan részt vehessen a politikai életben, pontosan azért, hogy tovább nőjön a nők képviselete, és a reprezentativitásnak köszönhetően ismertethessék álláspontjukat. Nagyon az a legjobb, hogyha a nők mondják el, hogy mi a nők véleménye. Elnök, sajnos be kell tartanunk az időkereteket, erre kérem önöket is. Tapet asszony. Jó napot kívánok! Zsohar Hamud Tabet vagyok. Jemenből érkeztem. Szociális ügyi miniszter vagyok. Ugyanakkor a jemeni szocialista párt főtitkár helyettese is egyben nagyon örülök, hogy sok kiváló nőtársammal részt vehettem ezen a konferencián az arab világ parlamentjei képviselőivel, illetve az európai parlamenti képviselőkkel együtt. Köszönet a szervezőknek, nagyon fontos volt ez az értekezlet számunkra, hiszen a döntéshozó helyzet bejuttatásáról van szó itt a nőknek, és ezt előmozdította ez a konferencia. Nagyon sokféle nehézséggel küzdünk, nemzetközi konfliktusok szivárogtak be az országba, a nők helyzetét ez tovább bonyolította. Mm, a szegénység az analfabetizmus diktatórikus rendszereket segítette, és a nők ezt szenvedték meg. A szegénységről hadd mondjam el, hogy nagyon sok jemeni él a szegénységi küszöb alatt, az analfabetizmus is egyre nagyobb méreteket ölt, a nők között akár 90%-ról is beszámolhatunk. Jemen megpróbál túllépni a törzsi, illetve klán alapú berendezkedésen, és korszerű állap, államot építeni. Ezt próbáljuk most megvalósítani. ez csak részben sikerült. A nemzeti kiegyezési folyamat eredményeképpen megvalósítani. Van egy munkadokumentum nálam, nem tudom, hogy megkapták-e. Tegnap kellett volna bemutatni, de sajnos kevés volt az idő ehhez. A kiskorú lányok férhezadásáról van szó. Súlyos probléma, vannak olyan ö, vallási pártok, amelyek támogatják a kislányok férhezadását. küzdünk ez ellen, törvénytervezetet készítettünk, de sajnos ezt nem fogadták el, mert vannak olyan politikai pártok, amelyek nem támogatják az ilyen törvényeket kérjük a segítségüket ahhoz, hogy ebből a helyzetből kilábalhasson eh, Jemen. Elnézést kérek, hogy megszakítom, de sajnos letelt az ideje. Még két felszólalónak tudjuk megadni arra vendégeink közül a szót, és aztán meg fogom kérni Björk eh, kollégámat majd, hogy zárja le a tanácskozást én már nem szólok hozzá, hanem átadom a lezárás lehetőségét Björk kolléganőmnek. Úgy gondolom, hogy nagyon sikeres konferencia volt ez a tegnapi és mai Szakbizottság elnök helyettesként először vezethettem egy ilyet, és ezért megragadnám az alkalmat, hogy meghívjam önöket ismét egy másik alkalommal látogatóba. Björk asszonynak először megadnám a szót. Köszönöm én is csatlakoznék Legripa asszony által mondottakhoz, és szeretném önöknek megköszönni, hogy eljöttek hozzánk olyan messziről, és eh, elmondták nekünk, hogy mivel küzdködnek otthon tulajdonképpen nagyon sok szempontból ugyanazért küzdünk, és ugyanaz ellen küzdünk a nők gazdasági függetlenségéért, a nők és lányok elleni erőszak felszámolásáért, a politikai részvétel lehetőségéért, és nagyon jó, hogy meghallgathattuk a sikertörténeteiket is, a kudarcaikról is beszámolhattak, és elmondhatták, hogy a jövőre nézve milyen reményeik vannak Tudjuk, hogy az Európai Uniós országokban is nehéz a helyzet, de az önök ország, az önök hazájában ennél sokkal súlyosabb helyzetek láthatók, konfliktusok, háborús helyzetek, stb. És ezért példaként vehetjük az önök tevékenységét, példaként követhetjük az önök lelkesedését ebben a munkában. Az önök politikai elkötelezettsége azt is megmutatja, hogy a nők jogának központi szerepet kell elfogadnia az Európai Unió és az önök országai között folytatott bármilyen együttműködésben, akár egy oldalú, akár több oldalú ö, együttműködésről lenne szó. A mi szakbizottságunk is hangsúlyozza ennek a fontosságát az önök munkájában is, ami saját munkánkban is. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttek. Nagyon jó tudni, hogy vannak leány testvéreink az egész régióban, akik támogatják ezeket a politikákat. Bene, i lavori sono conclusi e quindi ci vediamo alla prossima. Köszönöm szépen, ezzel le tudjuk zárni a munkánkat, és remélem, hogy egy jövőbeni konferencián ismét találkozhatunk. Köszönöm.